szavazásra vonatkozólag élőben kapcsoljuk az ukrán parlamentet. Az ukrán parlament beli kollégákat láthatják itt a képernyőkön. Meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Lehet, hogy a közvetítés során némi késedelem következik be. Abból kell kiindulniuk tehát, hogy az, amit itt teszünk, vagy az, amit mondunk, körülbelül 30 másodperc, 1 perces késedelemmel érkezik meg, élőadásban Kievben, illetve fordítva. Tehát, hogyha majd 30 másodpercig szeretnének tapsolni a beszédemet követően, akkor áthidaljuk így némileg ezt a kis eltolódást. Most akkor itt az okuk arra, hogy megtapsolhassanak, itt az alkalom. Hölgyeim és uraim! Később, később térünk majd rá napi rendi pontokra. Tehát, kedves kollégák, tisztelt Poroshenko elnök úr, Hölgyeim és uraim, azt hiszem nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy történelmi pillanatnak vagyunk tanúi. Az Európai Parlament itt Strasbourgban valamint a Verkovna Ráda Kievben nem sokára ratifikálják az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási egyezményt. Hogy két parlament önrendelkezési szabadságával élve egy időben szavazza meg ezt a megállapodást, ez a szabad demokrácia záloga, illetve annak a bizonyítéka, és ez pont az ellenkezője az irányított demokráciának. Hölgyeim és Uraim! A téri békés demonstrációk első napja óta változatlanul maradt, betűjében nem változott megállapodásnak a ratifikálása, gyakorlatilag történelmi pillanat és hatalmas siker a demokrácia számára, különös tekintettel arra, amit megéltünk az elmúlt hónapok során. Ki gondolta volna az elmúlt hónapok eseményeinek tükrében, hogy Európában újra erőszakosan eltolják az országhatárokat, hogy az a biztonsági architektúra, amelyen nagy erőfeszítésekkel dolgoztunk Európában a hidegháború után, ki gondolta volna, hogy ez megkérdőjeleződik, ki gondolta volna, ki tartotta volna lehetségesnek, hogy ismét az erősebb joga fog Európában elterjedni, miközben mi a jog ereje mellett állunk ki. A háborútól való félelem újra visszatért Európába, és az, ami Ukrajnában történik, mindannyiunkat érint. Ezért szeretném itt ismét elmondani, különös tekintettel, hogy élőben kapcsoljuk a kievi kollégákat is. Az Európai Unió mindig is megvédte Ukrajna területi integritását és szuverenitását, és a továbbiakban is ezt fogjuk tenni. Mégpedig azért, hölgyeim és uraim, hogy az ukrán emberek álma, azok álma, akik a Majdanon harcoltak, hogy ezek az álmok valósággá válhassanak. Egy demokratikus jogállami Ukrajnáért harcolunk, amelynek az alkotmányát és választási szabályait megreformálták. Egy olyan országról van szó, amely harcolni szeretne a korrupció ellen, és amely tiszteletben kívánja tartani az emberi jogokat, és főként a kisebbségek jogait is. Egy olyan Ukrajnát támogatunk, amelynek a gazdasága fejlődik, ahol a társadalmi szakadék bezárul, és ahol mindenkinek jövője van, perspektívája van. Hölgyeim és uraim, az a nap, amikor ez az Ukrajna valósággá válik, ez lesz az a nap, amikor a Majdántéri békés forradalom ígérete is beteljesül. Azt hiszem az Európai Parlament képviselőinek döntő többsége nevében mondhatom, hogy Ukrajnát támogatni fogjuk abban, hogy a majdántéri álmát valóra váltsa, ezért szavazunk ma, erről szól a mai szavazás. Mielőtt rátérnénk a szavazásra, hölgyeim és uraim, az a nagy megtiszteltetés ér, hogy a távolságokat áthidalva a modern technika segítségével Megadja most a szót Ukrajna elnökének Petro Poroshenkónak, aki most Kievből fog hozzánk szólni, ezt követően pedig, hölgyeim és uraim, sort kerítünk a szavazásra, majd a szavazás után itt az önök szemelettára fogom az Európai Parlament tanácsnak szóló dokumentumát aláírni, hogy ezáltal elindítsam a formális eljárást a megállapodás megkötésére. Petro Poroshenko, Ukrajna elnöke szól most hozzánk. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, kedves barátaim! Európai Parlamenti Elnök úr. Schulz úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt európai polgárok, tisztelt ukrán állampolgárok. Képviselők, Ez alatt értem az Európai Parlament és az Ukrán Parlament képviselőit is. Mindenek előtt szeretném megköszönni a tapsukat és azt a támogatást, amelyet Ukránák nyújtottak, és amelyről most is tanúbizonyságot adtak. Szeretném hangsúlyozni, hogy itt a, a, a légkör a mi parlamentünkben nagyon emlékeztet arra, amit 1991-ben érezhettünk, amikor elnyerte hazám függetlenségét. Akkor volt utoljára ilyen hangulat. Kik azok, akik készek meghalni Európáért? Ez az a kérdés, amelyet fel kell tegyünk, és az állam, államiságunk forog kockán, az állam létrejötte az, amit meg kell védenünk. Sok helyzetben bizony ö, szinte természetes, hogy valaki életét kockáztatja, vagy akár áldozza a hazájáért. A februárban ö, több százan haltak meg, 872-en Kelet-Ukrajnában haltak meg. Nem csak Ukrajnáért haltak meg, hanem azért, hogy hazájuk elfoglalhassa helyét Európában. A második világháború óta egyetlen nemzet sem fizetett nagyobb árat azért, hogy európaivá válhasson, mint az én hazám. Mondják meg, kérem, ki az, aki ezen áldozatok után bemerné zárni Európa kapuját Ukrajna előtt? Ki volna az, aki az Európai Uniós tagság elé falat emelne? amely azon az úton, amelyen ma az első, de talán legfontosabb lépést tesszük meg. Hét éve az EU-Ukrán-Párizsi csúcs óta készítjük, kész, dolgozunk ezen a társulási szerződési szövegen, amelyet ma tudunk sikerre vinni. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben a folyamatban. Diplomatáknak, szakértőknek, politikusoknak, és mindenek előtt azon állampolgároknak, akik határozottan támogattak bennünket az európai úton. Tavaly ősszel úgy gondoltuk, hogy minden készen, ha abszolút készen áll az aláírásra, az egész ország, egész Ukrajna támogatta ezt a lépést. És azoknak az érvei, akik ellene voltak e folyamatnak, teljesen súlytalannak tűntek. És aztán novemberben, mikor Vilniusban az aláírásra vártunk, és mindenki számára világos volt, hogy mennyire szükségszerű ez a leírás. Nos, nagyon csalódtak. Ugyanez az érzés most is fennáll. Ez a lépés szükségszerű, az ukránok annak idején fellázadtak Janukovics azon lépése ellen, amely megtagadta hazám előtt a nyugati utat, és kelet felé fordította. A mai lépés is tanúbizonság erről az elkötelezettségről. Vannak külső erők, persze, amelyek igyekeznek megállítani bennünket, ám ők veressége vannak ítélve. Júniusban került aláírásra Brüsszelben a szerződés. A mai ratifikációs, egyszeri ratifikáció Strasbourgban és Brüsszelben egy ünnep lesz számunkra, az Egyesült Európa ünnepe, mert Ukrajna nélkül szerintünk nincs Egyesült Európa. Nem szabad engednünk semmiféle zsarolásnak. És nem is engedtünk, szilárdan kitartottunk álláspontunk mellett. Ennek a megállapodásnak szövegében egyetlen bekezdés, egyetlen szó, egyetlen vessző sem változhat. Ez a szöveg, amelyet ma aláírunk, így kell maradjon. Azt kérem az ukrán kormánytól, hogy holnap léptesse életbe, és emelje törvény szintre ezt a megalapodást. Kedves barátaim, a végrehajtás nagyon fontos lesz számunkra a szólásszabadság, a vízumkönnyítés, a befektetések segítése, a demokrácia szellemének erősítése, mind-mind ebben a szövegben gyökereznek. Nincs jogunk egyszerűen tovább várni ennek ratifikálásával. A legutóbbi brüsszeli tárgyalások is ö, arra vonatkoztak, hogy 2015-ig is már preferenciális elbánást élvezünk, illetve az ukrán piacra belépő európai termékek nemzetközi megállapodás tárgyai már most is érvényesek ezek a megállapodások, és Ukrajna ezáltal versenyezhet más termelőkkel, más országok vállalataival. Szeretném megköszönni az Európai Unió hatalmas támogatását, amelyet ebben a nagyon nehéz időben kaptunk önöktől. Ugyanakkor az európai partnereink sem más nem kérnek mindezért a támogatásért cserébe, mint reformokat. Mi jól látjuk ezt, és ezért kérem, hogy hajtsuk végre ezeket a reformokat. Sem politikai kifogások, sem más kifogás nem lehet indok arra, hogy hallogassuk a reformokat. A 2020-ig terjedő reformtervezetet végre kell hajtanunk. Együtt kell ezt végrehajtanunk. Nem az a a cél, hogy mindenki a saját érdekére gondoljon. Az elnök, a parlament, a kormány és az ukrán nemzet együtt kell, hogy végrehajtsák a reformokat, hogy győzelme is vigyük az ügyünket. Mindenki, aki valamiféle belső éket akar verni az egységünkbe e reformok kapcsán, azt el kell ítéljük. Ukrajna nagyon fontos lépéseket kell tegyen, élen kell járnunk az, a korrupció elleni harcban, és létre kell hozzunk a korrupció elleni harccal foglalkozó vizsgálóbizottságot, amely átfogó reformokat hoz létre. Ez a ratifikációhoz és annak a, a és végrehajtáshoz kapcsolódó talán legfontosabb feladat. Ezzel tudjuk legjobban kifejezni, hogy elkötelezettek vagyunk erre, ezen az úton. a 20. században Mikolak Velohely, egy ukrán szerző írta azt, adjatok nekünk Európát. Európa számunkra egy olyan pszichológiai kategória, egy olyan lelki egység, amely révén a haladás útjára léphetünk. Ma a költő szavait valóságá váltjuk, visszatérünk Európába, nagyon nehezen indultunk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 az Európai Parlamentnek döntést kell hoznia. Kedves kollégák, javaslom, hogy most szavazunk egy törvénytervezetről, a 0098-asról, a társulási szerződés ratifikálásáról. Hölgyeim és uraim, most következik a szavazás. Név szerinti szavazást kértek a kollégák. Mielőtt a a sort kerítünk, még egy közlendőm van. Azt hiszem, az parlamentarizmus története során még sohasem történt meg az, hogy két parlament egyszerre szavaz meg egy nemzetközi megállapodást, illetve egyszerre ratifikál egy megállapodást ugyanabban a pillanatban. Ez egy egyszeri esemény, példátlan, és olyasmi, amire büszkének kellene lennünk. Ezért, hölgyeim és uraim, ezért hölgyeim és uraim rátérünk most a szavazásra. a kollégák már eh, Kievben eh, megejtették a szavazást, most megnyitom a szavazást az EU-Ukrajna társulási megállapodásról, Szárius Volszki jelentés, megnyitom a szavazást. A szavazást megnyitottam. Nézem közben, hogy működik-e a szavazókártyám. Igen, működik. Minden kolléga szavazott? Das ist der Fall, dann ist die Úgy látom, igen, akkor lezárom a szavazást. 535 igen szavazat, 127 nem szavazat, 35 tartózkodás mellett. Vielen Nagyon szépen köszönöm. Hölgyeim és uraim, még nem értünk a szavazás végére azonban. Nagyon örülök, hogy mindenki ilyen szorgosan itt van és szavaz. A Szárius Volszki féle jelentést megszavaztuk most. Maráez kolléga jelentése következik. A harmadik országoknak másik fél területén jogszerűen munkavállalóként foglalkozott állampolgárai kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések tekintetében erről szól. Megnyitom a szavazást. Minden kolléga szavazott. Lezárom a szavazást. ...539 igen, 123 nem, 33 tartózkodás mellett megállapíthatjuk, hogy ezt a jelentést is nagy többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen! Hölgyeim és uraim, láthatták, hogy Poroshenko elnök úr a másik oldalon már alá is írta a dokumentumot, aláírta a hatályba léptetését a dokumentumnak. Most alá fogom írni a parlament vonatkozó dokumentumát, amely a ratifikálásról szól, és ezzel felszólítom a többi EU-s szervet, hogy azonnal léptessék hatályba a ratifikációt, illetve a megállapodást. Az önök szeme láttára teszem ezt, hogy láthassák, hogy ez azonnal meg is történik. Köszönöm. So. Szeretne-e még valaki felszólalni? Kérel valaki a szót? Úgy látom nem, akkor az ülést berekeztem. Köszönöm. Das sind die Announcements, die ich jetzt mache, ne? Ist das an? Ja? Alles klar. Meine Damen und Herren. Hölgyeim és Uraim! Néhány közlendőm van, illetőleg a szavazatmagyarázatok következnek utána. Akik nem kívánnak részt venni ezen, azokat kérem, hogy hagyják el a plenáris üléstermet.